Okay, welcome everybody. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Nagyon örülök annak, hogy itt van közöttünk egy ismerős arc, Joachim Almunia személyében. Miről is beszélhetnénk? Hát a versenypolitikáról. Május 22-én járt utoljára közöttünk és október 8-án jön legközelebb. Most azonban ne a múltról és a jövőről beszélünk, hanem a jelenről, hiszen itt van körünkben Almunia biztos úr, aki nyilván sok érdekeset kíván megosztani. Velünk a versenypolitikai munkacsoportból eh, a legtöbben itt vannak, Sanchez Prezedo kollega elnökli ezt. Andreas Schwab, Peter Skinner, Sophie Infeld, Philip Lamberts, uh, and Dirk-Jan Epping and Jürgen Klut. A tagjai ennek a munkacsoportnak, akik a verseny politikai jelentést idén elkészítik számunkra. Biztos úr, öné a szó parancsoljon. Oh, köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani az Ekon szakbizottságnak és elnökének, hogy eh, Bóz asszonynak, hogy meghívtak ide a 2011-es verseny képességi versenypolitikai jelentés felvezetésére. Kritikus időket élünk az Unióban, amikor fontos változásokra, bátor döntésekre és politikai ambícióra van szükség. A vasárnapi görög választások eredménye pozitív lépésnek minősíthető, és megerősítette az ország helyét az euróvezetben. Fontos lépés van előttünk, tíz év múlva ülésezik az Európai Tanács, ahol határozott döntéseket kell hozni annak érdekében, hogy pénzügyi, gazdasági és politikai uniónak új lendületet adjunk az Európa előtt álló kihívások nagysága miatt politikai vezetésre, eltökéltségre és stratégiai elképzelésekre van szükség. A versenypolitikai szabályok végrehajtását pontosan ezen nehéz körülmények között kell a 2008-as válság eh, beköszönte óta végrehajtanunk. és így első kézből tapasztaljuk a válság hatásait. Ennek a tapasztalatoknak az összefoglalása ez a jelentés. A célunk az, hogy a lehető legjobb feltételeket teremtsük a növekedés és a munkahelyteremtés számára belső piacon. Fontosabb, mint valaha, hogy az egységes belső piacban rejlő lehetőségeket kihasználjuk, hogy kilábaljunk a válságból és e, ösztönözzük a gazdaság növekedését. Rengeteg érdekes információ van ebben a jelentésben, egy új szakpolitika e, vezérelt formátumban, ahogy azt önök kérték, három területre térnék ki, ahol e, nagyon fontos a felépésünk, a pénzügyi szolgáltatások, az élelmiszer és az állami támogatások területe. Az állami e, támogatások modernizálásának a kezdeményezése nagyon fontos fejlemény, amely pár hete indult, és így nem került még be a jelentésbe, de szeretnék erről mindenképpen beszélni mai önöknek. A pénzügyi piacokon végzett munkánkkal kezdeném. 2011-ben a fő célunk az volt, hogy stabilitást e, teremtsünk a pénzpiacok turbulenciájában. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat használtuk arra, hogy a bankok e, szanálása, szerkezetváltása e, érdekében a pénzügyi stabilitást megteremtsük, hogy minél olcsóban jussanak pénzhez az elemi vállalatok. 2012-re is ki kellett terjesztenünk az átmeneti eh, bank eh, segítő intézkedéseket. Hogyha stabilizálódik a piac, akkor új rendszert vezetünk be. Várnunk kell, hogy a pénzpiacokon helyálljon a normális helyzet. A pénzügyi intézetek szerkezetváltása lezajlik, akkor kerül erre sor. Úgy döntöttünk, hogy 46 bank felszámolását ítéljük végrehajthatónak, még 25 ügyben folynak a az elemzések, tárgyalások. Négy éve de facto válságkezelő és szanáló hatóságként működünk uniós szinten. Annak ellenére, hogy eddigi munkánk önmagáért beszél, mégis egy teljes uniós szintű rendszerre van szükség, egy e, európai betétgarancia rendszerrel együtt, amely egy bankunió mögött álló alapgondolat. Ezzel az Európai Uniónak rendelkezésre állnak majd az eszközök arra, hogy a bankok szanálása e, megfelelően működhessen, hogyha a bank összeomlik, akkor e, azt ne érezze azonnal az adófizető a zsebén. De nem csak a a bankmentő programról beszélek, beszélnék most, hanem a trösztelenes esetekről, a túlzott árakról, megszorításokról, amelyeket eh, a pénzügyi, eh, pénzpiaci adatok eh, felhasználásával kapcsolatban állapítottunk meg. A Standard Poor's az egyik cég, ahol megoldást találtunk, a másik a Thomson Reuters, ahol még folynak a tárgyalások, elemzések. 2011 áprilisában két rösztelenes Eh, eljárást indítottunk a CDS piacokon. Mm, olyan bankok esetében, amelyek a tőzsdén kívüli piacon közel a helyzetbe kerültek, ahol ráadásul a pénzpiaci információval esetleg visszaélhetek. A CDS esetek fontos eh, összetevője a pénzpiacok infrastruktúrához való hozzáférés kérdése. Úgy vélem, hogy a nyitott, hozzáférhető pénz piaci infrastruktúra elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyan működhessen ez az ágazat. Ahogy önök is tudják, a fúziók részéről a, a Deutsche Börse New Yorki tőzsde döntésben fenntartottuk korábbi véleményünket, pár hónap ezelőtt erről már beszámoltam, ezt most nem ismételném meg. A fizetési piacok is egy olyan területen aktívek voltunk, az Európai Bíróság a Mastercard esetre vonatkozó döntését nemrégen hozta nyilvánosságra, ahol megerősített az áspontunkat a több oldalú eh, eh, árfolyam eh, rendszerekre vonatkozóan, a hitelkártya szolgáltatások területén. A vízával kapcsolatban is folyik egy hasonló tárgyalás. Olyan szabályozó megoldást keresünk, amely jogbiztonságot garantálna a hitelkártya piacokon. Az év elején az Európai Fizetési Tanács csal szemben is nyitottunk egy vizsgálatot, amely az online kifizetések, átutalások interoperabilitására vonatkozó állításaikat vizsgálja. Szeretnénk, hogy ha szabályosítanák ezt a piacot, ez a piaci integrációt is segíteni, de fontos, hogy ezek a szabályok átláthatók legyenek és tisztességesek. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk elfogadni azokat a szabályokat, amelyek az új piaci belépők számára hátrányosak. Áttérnék most az élelmiszerpiacokra. Versenypolitikai szempontból elsősorban határon átnyúló fúziókkal voltunk elfoglalva. Például jóvá hagytuk a cuker Európa második legnagyobb cukor cégének az akvizícióját, főként az olasz piacra vonatkozó megszorításokkal. Ugyanakkor, mivel az élelmiszerpiac gyakran helyi vagy nemzeti jellegű, trösztellenes szabályok végrehajtását gyakran a nemzeti felügyeleti hatóságok végzik, az ő szerepüket nem szabad alábecsülni. A múlt hónapban kiadott jelentésünk, amelyet a, versenyügyi, a tagállami versenyügyi hivatalokkal együtt adtunk ki, azt mutatja, hogy a szabályok betartása terén jól állnak a dolgok az Unióban. 2004 és 2011 között a versenypolitikai hatóságok 1300 fúziós esettel és 180 trösztellenes esettel foglalkoztak, ennek a fele kartellezés volt, elsősorban az élelmiszerfeldolgozásban és előgyártásban. A jelentés olyan akadályokra is rámutat, amelyek elsősorban a szag, szabályozáson keresztül e, korlátozzák a fogyasztópiachoz való hozzáférést. Most áttérnék a, az állami támogatások területére. Tavaly decemberben az Európai Bizottság elfogadta a, az eh, általános gazdasági érdekű szolgáltatások eh, reformját, és az új szabályozási keret értelmében át tudtuk ezt az egész területet dolgozni. Ezt hívjuk mi az állami támogatások modernizációjának. Ez a kezdeményezés azt célozza, hogy az európai kormányok beindíthassák a növekedést akkor, amikor a költségvetési konszolidáció elengedhetetlen. E célból a reform eredményeképpen kialakuló rendszer a valódi ösztönzőket próbál bevezetni az állami támogatások terén, hogy ne hogy amikor nincsen jobb piaci alternatíva, akkor használják fel az adófizetők pénzét. Ez, az, ez a jó állami támogatások rendszere, amely a környezetvédelemre, a kutatásra és fejlesztésre koncentrál, a digitális gazdaság fejlesztésére, csak akkor, amikor valóban a piac eh, képtelen erre, és az állami támogatások kedvezményezetjeinek a magatartása érdemben változtat. Az úgynevezett rossz állami támogatásokat szeretnénk, hogy, hogyha eh, megszüntetnék, amelyek a nem hatékony cégeket tartja felszínen. A reform szelleme jó néhány ágazati iránymutatásban megjelenik majd, például a regionális támogatásokra vonatkozó, a kutatásra, fejlesztésre, innovációra vonatkozó, illetve a környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó iránymutatásokban. Ezek együtt az állami támogatások kétharmadát lefedik, legalábbis amit mi jóval hagyunk. Ez a kezdeményezés egyértelműbb, világosabb, átláthatóbb rendszert hoz létre. Az eljárás rend a blokk kivételekre vonatkozó rendelet, a jóváhagyó rendelet, és hogyha szükséges, a de minimis rendelet terén is. Ebben a kontextusban fontos megegyezni, hogy én szívesen számolok be önöknek rendszeresen arról, hogy milyen döntéseket hozunk a stratégiai kezdeményezés értelmében. Ez év során a parlamentnek és a tanácsnak meg tudjuk majd küldeni az eljárásrendi változások rendszerét, és szívesen számolok be rendszeresen a további javaslatainkról is. A többi eszközre főként gondolok itt a regionális, a K plusz F, illetve a környezetvédelmi állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Azt javaslom, hogy most a munkacsoportra menjünk tovább, hiszen ők készítették elő a saját kezdeményezésű jelentésüket. Tehát e, itt a, az érintettekhez fordulok. E, eh, Antolin Ön az első. Muchas gracias, eh, presidenta. Yo Elnök asszony, köszönöm a szót. Mint előadó, hogy a kész, előkészületben levő versenypolitikai jelentése kapcsolatban. Szeretném megköszönni a versenypolitikai biztosnak az együttműködést és azt a jelentést, amit ma elénk tárt. E, ennek a formátuma olyan volt, amely jól összefoglalta a munkacsoporton belül tárgyalt kérdéseket. Három tengelyt különböztetünk meg, az egyik a versenypolitika, hogy hogyan járul az hozzá a válság e, elleni harchoz. Kettő, hogyan tud a versenypolitika e, segíteni nekünk abban, hogy túltegyük magunkat a válságon, és elérjük a 2020-as növekedési és foglalkoztatási célokat. A harmadik pedig a dialógus az intézmények, az Európai Bizottság és az Európai Parlament között. Alapvetően e három tengely mentén zajlik a munkánk. A parlament e, ezeknek a szellemében el is fogadott bizonyos ajánlásokat az egyik legfontosabb dolog a háttérben maga a válság, hiszen jelenleg ez a legsürgetőbb probléma. Úgy látszik, hogy a bizottság valóban hozzá tud járulni a pénzügyi stabilitás kérdéseihez, valamint ahhoz, hogy átláthatóbbak legyenek a piacok. Jelen pillanatban az újra feltőkésítés folyamata zajlik az EU szintjén, ugye a pénzintézeteknek a feltőkésítéséről van szó. Három kérdése készültem önhöz, biztos úr, tehát nem tudom, az eddigi szabályok maradnak érvényben, vagy új szabályok születnek? Kettes kérdés, verseny szempontból az újratőkésítés vagy feltőkésítés tagállami szinten ez történik majd, vagy egyenesen a pénzintézetekhez megy a pénz. Harmadik, a rekapitalizáció eh, vajon mennyire kockázatos, illetve a terheket mennyire helyezik a, az adófizetők vállára. Eh, Sánchez Peseda úr, köszönöm szépen, köszönöm a végzett munkáját is úgy, mint a versenypolitikával foglalkozó akciócsoport vagy munkacsoport vezetője, valamint mint a, az előkészületben levő jelentés előadója, e, és hát itt van az én jelentésem is, vagy beszámolom, amelyet most hallottak tőlem. Nos tehát, a szabályok, e, amelyek hatályba lépnek, ennek van egy dátuma is, ezek egyébként a jelenleg is érvényes szabályok lesznek. 2010-2011 fordulóján volt néhány kisebb korrekció, de alapjában véve a keret, amelyel kezelni próbáljuk a, a válságot. Ugye ez 2008-2009 fordulóján valahol azon tájt került elfogadásra, a mérgező pénzügyi eszközök kezelése, stb. Ezek az akkor született szabályok továbbra is élvényben maradnak, mindaddig, amíg a pénzpiacok stabilizálódnak, mert akkor majd új iránymutatásokat tudunk elfogadni pénzügyi vállalkozások számára. Hát majd meglátjuk, hogy a normális, normalizálódott körülmények között milyen szabályok lesznek. E pillanatban e, egy válságon e, vergődünk keresztül. Nem tudom, mennyi hónap vagy év kell ahhoz, hogy normális e, rezsim alakuljon ki. Második dolog, állami támogatás. Nincs különbség, hogy a finanszírozást Európai Uniós vagy tagállami pénzeszközökből hajtják végre hogyha az új európai szintű eszközök a tagállamokhoz elkerülnek, de tulajdonképpen e, tulajdonképpen e, direkt módon is történhet a rekapitalizáció, ami szempontokból szempontunkból itt gyakorlatilag ugyanaz a két dolog végeredménye. Ami pedig az erkölcsi kockázatra vonatkozik, ez ugye mindig megvan, hogyha a kormány pénzeket használunk, e, cégek támogatására. Ilyen esetekben mindig számolni kell az erkölcsi kockázattal. Az állami támogatás kontrollja azért van, vagy arról szól, hogy az erkölcsi kockázatot a lehető legnagyobb mértékben megpróbáljuk kordában tartani. van egyfajta maradvány kockázat, amelyet nem nagyon lehetséges kontrollálni. Ez ugye az elért eredményekkel kapcsolatos, és hát mondhatnám azt, hogy rendszer szintű kockázat, hogyha az átszervezési tervekről és üzleti modellekről beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy itt e területen milyen erkölcsi kockázatok generálódhatnak, például a költségek felosztása is nehéz terület, hogy kötvénytulajdonosok, érintett felek, állami szektorbeli cégek, stb. között hogyan osztjuk fel a támogatásokat. Szeretnénk egyúttal elkerülni a, a verseny torzítást mindenféle szinten és minden mértékben. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. A tavaly, tavalyi e, elnök kér szót. E, Köszönöm, elnök asszony. E, alelnök úr, először is a versenyképességi jelentéshez gratulálok, amely most politikai jellegű és szűkebb terjedelmű. Antoni Sanchez Presidó jelentéstevő joggal utalt arra, hogy elégedett lehet, de a parlament nézőpontjából némileg fennállnak még problémák, ugyanis azon témákat illetően, amiket mi a jelentésben felvetettünk, és mely jelentést nagy többséggel elfogadtunk, ott szerepelnek ezek a témák, de ma erről vitázni tudunk, ezért örülök, hogy ellátogatott hozzánk erre a vitára. Az első pont, amit szeretnék felvetni, az az, hogy továbbra is felmerül a bennem a kérdés, hogy az 2013-as rendeletet a szankciókkal úgy kiigazítanák, hogy a fontos szabályok ezen a területen integrálódnak jövőbeli jogi eszközökbe. A második dolog, szeretnék gratulálni önnek hogy megvalósította azt, amit 2009-es meghallgatása alkalmával ígért, mégpedig a monoproduct businesses területén a KKV-k esetében egy speciális formában tevékenykedő vállalatokról van szó, hogyha ezek kartába tömörülnek, akkor ezeket büntetéssel lehet sújtani. Ehhez az intézkedéshez gratulálnék önöknek, az, hogy a KKV-kat különleges figyelemben részesítik, és igényeiket a verseny jogterületén, ez azt hiszem, hogy a jövőben is remélhetőleg meghatározza majd a bizottság irányvonalát. Harmadsorban szeretném felvetni azt a kérdést, hogy mennyiben vitázik a bizottság arról, hogy egy szankció mértéke talán új újmondon is figyelembe vendő lenne, hogy az önkéntes vitarendezés esetén lennének kifizetések a vállalatok és a kartelek által károsítottak között. Végezetül a banki támogatások ellenőrzését illetően azok, akik támogatást kaptak, azokat úgy kell hasz, azoknak úgy kell felhasználniuk ezeket, hogy ne jogellenes intézkedéseket hozzanak. Ezt az intézkedésüket is üdvözlöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schwab úr. Köszönöm az észrevételeit. A két kérdésre eh, meg szeretnék válaszolni. Az elő, első az a bírságok kérdése. Ebben a bizottságban beszéltünk már erről, egyébként bilaterális alapon is mm, egyeztettünk önnel már erről. Ugye egyre bővülnek a kereskedési időkeretek, amiről beszél. Ezt remélem, hogy a jelenlegi bírságokra vonatkozó szabályozással minden célunkat el tudjuk érni. Vannak jogál, jogalkodási testület, ennek a dolga az, hogy jogok, jogalkotást végezzen, azonban rendkívül fontos, hogy határozzanak meg prioritásokat, amelyeknek az alapja mindenkori szükség az szerintem a jelen, jelenlegi szabályok alapján minden szabályozás meghozható. Lehetséges, hogy a következő hat hónap végén történik valami, ami miatt meggondolom magam a tekintetben, de úgy érzem, hogy a bírságok jelenleg elérik a céljukat, és a jelenlegi keretek, a jelenlegi működési rendszer az megfelelő. A másik kérdés, 2010 óta számos rendezési megállapodás született a kartelezés és hasonló szituációk kapcsán, sőt, ha jól emlékszem, 2011-ben négy ilyen kartel ügyben is rendezték a problémát, valójában ezek letörték az árakat, a bírságnak 10%-át vonják le azoktól a cégektől, akik egyébként vállalják, hogy részt vesznek ebben a konstrukcióban. Az IBM-nél volt ilyen, illetve a Google esetében pillanatnyilag gondolkodunk, hogy hogy lépjünk, de hogyha az adott cégek hajlandóságot mutatnak a tárgyalásra, és hogyha meg, megnézzük, a vállalásaikat, akkor a 9-es cikk alapján igazából rövidre foghatjuk az eljárást. Tehát a, a, az anti a, a tröszt ellenes vagy kart elle, kartel ö, ügyekben érintett cégek ö, hajlandók tárgyalni, akkor ö, ez viszonylag gyorsan megoldható. Elnök, köszönöm nézők, kik jelentkeztek időközben. Most még mindig a munkacsoport tagjait kérem szól felszólalásra. Úgy gondolom, hogy a, a munkacsoport legtöbb tagja szólni akar. Gönnár a következő, aztán Sofi, Filip, Dürkian és Jürgen. Aztán ezek a neveim vannak felírva listára. Amennyiben továbbiak jelentkeznek, felveszik őket a listára, tehát első hozzászólunk. Gunnar Competition. Köszönöm a versenypolitikai jelentést, köszönjük biztos úr. Szerintem az állami támogatásokkal kapcsolatban fel kell ismerni azt a tényt, hogy az órási költséget jelent a tagállamok számára, főként akkor, amikor a költségvetési konszolidációra van szükség, akkor az állami támogatások terén is oda kell figyelnünk. Érdekünk tehát figyelemmel követni, hogy az állam mi támogatások hogyan alakulnak például a banki ágazatban, és más területeken hogyan szolgálták az állami támogatások a kívánt célokat. Hatástanulmányokról beszéltünk korábban, de szerintem egy follow-up keretében, nyomonkövetés keretében mindenképpen meg kellene vizsgálni, hogy különböző ágazatokban vajon van erre, milyen eredménnyel járt ez. A közérdekű szolgáltatások, illetve az általános érdekű szolgáltatások terén mit tehetünk annak biztosítása érdekében, hogy amikor állami támogatásokat nyújtunk, nyújtanak a közérdekű szolgáltatásokra, akkor valóban a végfelhasználó, a fogyasztó támogatása történjen, ne a céget támogassuk bújtatva hiszen az általános gazdasági érdekű szolgáltatások által jellemzett eh, piacokon a sokszínűség, a verseny, a választási lehetőség nagyon fontos. A cég nem az, hogy az egyes vállalatokat támogassuk, hanem az, hogy a fogyasztókat, az állampolgárokat segítsük. Ön gondolkodott-e ezen, hogy hogyan lehet ezt továbbfejleszteni? Már csak azért is, mert eh, a szolgáltatási eh, ágazatról van elsősorban szó, ahol igenis szükség van a nagyobb versenyre. Mit szeretnék még felvetni? Talán a legfontosabb, és néha nem annyira komolyan vett kérdés, a következő. Mik a piacra lépés akadályai tagállami, ágazati szinten? Különböző sorrendeket állítanak fel, például a Világbank, hogy hol a legkönnyebb egy céget bejegyezni, létrehozni, alapítani. És a piacra lépés akadályai nagyon fontosak, amikor arra keresünk magyarázatot, hogy miért nincs növekedés, miért nincs innováció, miért nincs munkahelyteremtés, miért nincsenek befektetések. Jó lenne, hogyha pár szót szólna arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt a versenypolitikának ezt a kérdéskörét határozottabban napirendre tűzzük. Köszönöm szépen, Halmart úr. Az utánkövetés kérdésében, tehát hogy mi történik az állami támogatással, hogy mely, ennek a következményei vagy előnyei. Természetesen a forrásaink korlátozottak, de a modernizálás lási csomag, amelyre hivatkoztam az első beszámolomban, nos, ennek az a célja, célja, hogy a forrásokat jobban tudjuk újra elosztani. Arra kell odafigyelnünk, hogy mi az, ami torzítja az egységes belső piacot. A tevékenységünk egyik része arra irányul, hogy újra odafigyeljünk az exportkontrollra. Megfigyeljük az állami támogatást, azokat az összegeket is, amelyeket a korábbi években engedélyeztünk. Egyébként még nem zárult le ez a tevékenység, de azt látjuk, hogy vannak problémás ügyek, tehát ahol állami támogatást nyújtottunk valamiféle állami ö, program alapján, ezek közül körülbelül 40 százaléknyira tehető a problémás esetek száma. Úgyhogy ma ö, arra hívjuk fel a tagállamokat, hogy legyenek felelősek, amikor kidolgoznak olyan programokat vagy konstrukciókat, amelyek alapján a cégek támogatást kapnak. Természetesen nyomon kell követniük azt, hogy mit, hogy történt a ráfordítás, a felhasználás. Én úgy érzem, hogy ez egy megosztott felelősség. Az állami támogatás engedélyezése az kizárólagos bizottsági hatáskör. De miután a döntés megtörtént, a pozitív döntés, ezek után egy megosztott felelősség következik, ugye mi nem tudjuk teljesíteni az összes feladatot, amire szükség van arra, hogy sikeresen és hatékonyan kövessük nyomon az állami támogatás útját. A gazdasági érdekek területén, nos, tavaly fogadtunk el egy keretet, szerintem jó, nem azért, mert én tettem a javaslatot a bizottság számára, hanem azért, mert ezt a keretet valóban a saját tapasztalataink alapján határoztuk meg. Ezek, ennek az új keretnek az egyik eleme az, hogy sokkal jobban odafigyelünk most arra, hogy milyen hatékonyság érhető el, hogyha a, a cég általános gazdasági érdeklődésre számot tartható tevékenység kapcsán megkapja az állami támogatást. Mennyire hasznos ez az állampolgárok számára? Ez az állami szolgáltatás, ugye ez nem, nem a magáncégeket támogatja, tulajdonképpen a végfelhasználók, akik élvezik a hasznokat, maguk az állampolgárok. Nagyon fontos a kérdése, de ahhoz, hogy teljes képet kapjunk, ugye teljes mértékben át kell tekintenünk a versenypolitikát. Ez arról szól, hogy el kell hárítani a piacra lépés akadályokat, és egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni. Ugye itt nem csak kartelekről van szó, meg nem csak az állami támogatással való visszaélésről, hanem vannak vállalati fúziók, összeolvasások. Tehát amikor tröszt ellenes intézkedést hozunk például egy adott cikk egy cég ellen, akkor valójában olyant teszünk, ami bárhol előfordulhat, azonban olyan helyzetekre figyelünk oda, ahol még mindig léteznek a korábbi állami monopóliumok, amelyek rossz megszokások rabjai, de ugyanakkor figyelünk az új tevékenységekre is, az informatikai technológia fejlődésnek hála létrejöttek új cégek, új eljárások. Itt kell eh, végrehajtanunk azt, hogy eh, a verseny eh, feltételeket betartsák, illetve az egyensúly megmaradhasson. Ezek általános észrevételeim a kérdéseire, ezt gondoltam válaszképpen. Egyébként, hogyha ezt a kérdést teljes mértékben megválaszolhatnám, az egy külön alkalomra szólna. Szeretnénk a saját belső piacunkat továbbfejleszteni. Ehhez az kell, hogy a piacot meg kell engednünk, hogy a piac minden elvárásnak megfeleljen, és ez nagy haladás egyébként a 20 évvel ezelőtti állapothoz képest. Elnök, köszönöm, Szilvi. Köszönöm. Mondja Sophie Netvelt. Köszönöm, elnök asszony. Három kérdésem van. Először is állami támogatásokkal kapcsolatban volt egy kérdésem, lett volna egy kérdésem, de aztán a, remélem félreértettem, amikor aggódva azt hallottam, hogy az utólagos elemzés azt mutatja, hogy a jóváhagyott állami támogatások 40%-a problémás. Kérem, hogy erősítse meg, hogy ezt csak rosszul hallottam. Második eh, kérdésem. Pár hete született a bírósági döntés a Maastricht kritériumokkal kapcsolatban. Kérdés az, hogy eh, mi lesz a következő lépés, hogyan kívánja szabályozni ezt a kérdést az Európai Bizottság, most vagy soha, vagy később. Harmadik kérdésem pedig az versenypolitikai éves jelentések kapcsán újra és újra kérjük, hogy az online hirdetésekkel, keresőmotorokkal kapcsolatban készüljön egy elemzés. Volt egy Google vizsgálat, és ön is említette, hogy eh, ez az ágazati vizsgálatokat többé-kevésbé lefedi, de most arra tudjuk, hogy milyen jogorvoslatot, milyen megoldást képzel -e az Európai Bizottságnak. Nos, ez igencsak szerénynek tűnik számomra. Felmerült tehát bennem a kérdés, ezek a vizsgálatok megfelelnek egy ágazati vizsgálatnak? Ezek roppant gyorsan e, növekvő, fejlődő, átalakuló ágazatok, és óriási pénzek forognak itt kockán, ezért nem kellene aktívabbnak, sőt proaktívabbnak lennünk és nagyobb mértékben beavatkoznunk? Ez nem egy nis piac, nem egy apró kis piac, ez óriási üzlet, kérem és eh, elképesztően domináns piaci szereplők vannak. Nem kellene aktívabban felépnünk és ágazati vizsgálatot végezdünk talán még szertágazóbbat, mint amit követelünk itt már ideje <clears throat> évek óta. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönöm. Lássuk akkor sorban a kérdéseket. Nem, ön jól értette. 40 százaléka az eseteknek, nem az összes pénznek, az összegnek, hanem az eseteknek a 40 százaléka, amit elemzünk, hiszen folyamatosan figyelemmel követjük a jóváhagyott ö, ö, tagállami állami támogatásokat, hiszen itt blokk kivételek ről beszélünk. Nos, ezen eseteknek 40%-a tűnik problémásnak. Ezért van az, hogy az állami támogatások modernizációjának a programjában különösen odafigyelünk erre a kérdésre. A kártszak kapcsolatban, nos, a szabályozás a hitelkártyák piacán, főként a multilaterális eh, árfolyam rendszerekre vonatkozóan egy vizsgálat eh, érik már. Trösztelenes szempontból vizsgáltuk ezt, a Mastercard, a Visa esetében is ezeket a díjakat. Nem zárom ki ennek a lehetőségét, ez nem közvetlenül hozzám eh, tartozik. Michel Barnier asztala ez de az emberimmel, szakértőimmel, sőt, önökkel, eh, Misebányével az egész eh, biztos a kollégium előtt is felvetem újra, hogy érdemes-e eh, új jogszabályra javaslatot tenni, mielőtt mm, lezárulnának ezek az esetek. Ugye tudjuk, hogy vizsgálat, <clears throat> aztán bírósági eljárás, aztán fellebbezés, aztán újabb fellebbezés, aztán az Európai Bíróság legfeljebb viteli fóruma, nagyon fontos kérdések ezek, nem csak a hitelkártya vagy bankkártya, eh, a kifizetési rendszerek, online rendszerek, elektronikus, mobil fizetési rendszerek eh, mind-mind összetartoznak. Egy zöld könyvet eh, készítettünk erről, konzultációt kezdeményeztünk, sokan hozzászóltak ehhez. Most tárgyaljuk az érintettekkel, hogy mit évők legyünk ez ügyben. Fontos kérdés ez, a rendelet vagy a szabályozás lehetőségét nem zárom ki, de ezt a döntést nem egyedül fogom meghozni. Végezetül. A kereső motorok piaca. A Google magában egy ág, külön ágazat, hiszen a keresések harmadát a Google adja itt Európában. Erika Schmidtnek írtam egy levelet ez ügyben, most várom a választ ha a 9-es cikk alapján szeretnének megállapodni, mi arra is nyitottak vagyunk, vagy lehet, hogy a trösztelenes eljárást indítjuk be. Ettől sem zárkozom el. A Google esettel kapcsolatban az első számú e, problémánk a vertikális kut, keresésekkel ott kapcsolatos, hiszen a kereső motorok ágazatában lévők mind részt vesznek ebben a vitában nem mint potenciális szabálysértők, mint potenciális áldozatok. Igen, és foglalkozunk a keresőmotorokkal. A google a kapcsolatban nem ez az egyetlen vizsgálat, ami folyik. Nem most először mondom nyilvánosság előtt ezt. Hivatalos eljárást, vizsgálatot nem indítottunk. Nem tudom, hogy ilyen hivatalos formába kell -e majd önteni az eljárást, a vizsgálatot. De érkeztek panaszok, az Android operációs rendszerrel kapcsolatban. Ezt is elemezzük szakértőinkkel. Attól tartok, hogy ez még egy ágazati vizsgálatnál, vagy elemzésnél is jóval tágabb kérdés. Köszönjük, Filip! Thank you, Chair. Uh, welcome, Mr. Commissioner. Köszönöm. Franciául vagy angolul szeretné hallani a kérdést? Ahogy szeretné comme vous voulez, like. üleg. Akkor franciául fogunk ma beszélni, három pont. Nos, továbbra is fennállnak ezek a témák, ezeket ismételgettem. A bankágazatot illetően nem tudom, hogy elismeri nyilván, nyilvánosan, de bebizonyosodott, hogy a versenyek kapcsolatban volt néhány banki restrukturáció, itt a Dexia esetére gondolok, ezt ismerem legjobban. Milyen tanulságokat von le ön az ilyen esetekből, amelyeket eddig tárgyaltak, kezeltek, és milyen magatartást tanúsítanak általában. Most nem egy eset kommentálására kérem fel, de a múltbeli tanulságok ösztönzik önöket arra, hogy szigorúbb magatartást valósítsanak meg a banki restruktúráció területén a mostanihoz képest. Mostanáig állami támogatásokból hagytuk élni ezeket az intézményeket, amelyek élő halottként funkcionálnak. Nyilván nem lehet mindenkit megsemmisülni, hagyni egy kollektív halálban, de a pénzügyi ágazatunkat illetően egyre több olyan intézmény van, amelyek nem léteznének állami támogatás nélkül. Tehát mi az ön elképzelés ezzel kapcsolatban? A második dolog, néhányszor már kiemeltem, hogy a fiskális versenyt illetően láthatjuk némely esetben a piac torzulásait. Szeretném tehát tudni, hogy ezzel a ponttal kapcsolatban az előző vitához képest kicsit közelebbről Érdeklődött a fiskális gyakorlatok iránt, amelyeket ön tisztességtelennek tekint. És az utolsó kérdésem, kis és specifikusabb, nagyon sokat beszélnek erről a manapság. A Libor manipulációja kapcsán merült ez fel néhány hónappal ezelőtt. Szeretném tehát tudni, hogy ezzel kapcsolatban van-e bejelenteni valója számunkra. Köszönöm. Elnök, köszönöm Lambert úr. Mindenek előtt a bankokat illetően az állami támogatások ellenőrzése a bankok számára elmondtam a beszámolómban, nem tudom, hogy ezt ön hallotta-e, nem először beszélek erről minden esetre, hogy használjuk az állami támogatások ellenőrző rendszerét a bankok vonatkozásában, mégpedig ez egy banki rendszer, de facto rendszer. Most ezt a rendszert de facto rendszerből de jure rendszerré változtattuk, egy banki válságmegoldási rendszerré változtattuk. A banki unió, amiről szerencsére végre beszélünk, emlékeztetnék arra, hogy én már korábban havonta részt vettem a pénzügyminiszterek tanácsának ülésein, korábbi feladatkörömben, és akkor még nem jutottunk el ideig, most végre jutottunk erre a pontra, végre és szerencsére. Amíg nem lesz bank ki hatóság, amely a csődbe ment bankokkal foglalkozik, addig szükség van erre az eszközre. Ön felvetette a Dexia esetét, az első döntést 2010. februárjában fogadtuk el a Dexiával kapcsolatban. A versenyképességi biztos felelősségi körébe tartozott ez. Nehéz volt végrehajtani azt a tervet, amelyet a bizottság létrehozott 2010. februárjában. Az államadóság aztán további problémákat teremtett, piaci feszültségeket, és most Ahogyan önök is tudják, a Dexia Bank egy résznek eladásáról beszélünk harmadik ország felé. A Belfius ez a Dexia Bank Belzsik új neve, restrukturációjáról van szó. A restrukturációs tervet elemezzük a bankcsoport teljes egészére vonatkozóan, Kicsit még várni kell, hiszen itt voltak a franciaországi választások, most az új francia kormányjal, a belga kormányjal, hiszen ezek a fő részvényesei, valamint a luxemburgi hatóságok ennek a csoportnak. Most újra kezdődik a vita, mégpedig remélhetőleg konstruktívabb, kedvezőbb alapon, de mindenképpen nehéz ez a vita. Átmenetileg engedélyeznünk kellett állami garanciákat, amelyek szükségesek a finanszírozási tevékenységek fenntartásához Franciaországban és máshol ezen bank részéről, de különösen Franciaországban. Kiemelném, hogy mihelyt önök, a parlament és a tanács elfogadták végre ezt az idevágó irányelvet, én sokkal nyugodtabban fogok élni, biztosként és polgárként egyaránt, mivel szükség van egy banki csőd hatóságra, főleg a cross-border banki intézmények esetén. A másik kérdést illetően azt, annak a tervnek az alkalmazását illetően, amelyet a bizottság elfogadott, a Dexia esete volt a legnehezebb, Nagyon sok döntést hoztunk jelenleg. Az esetek nagy részében a döntéseket alkalmazzák, mégpedig jól alkalmazzák. Szinte rendkívül apró milliméteres eltérések az eredeti döntésekhez képest, de bizonyos esetekben, mint Belgiumban a kreditbank esetében, módosításokról tárgyaltak beruházások tekintetében. Három országban dolgozunk az euróvezetben finanszírozási programokkal, az EU, illetve a monetáris alapforrásaival. Görögországban, Írországban és Portugáliában történik ez. Elég jól dolgozunk, saját országokban, Spanyolországban is. Az a program, amelyet az Eurogroup elfogadott Spanyolország kérésére, Nos, remélem, hogy ez már a következő napokban beindulhat. Más esetekben azt mondhatom, hogy nincsenek különleges nehézségek a tárgyalások szempontjából. Vannak bizonyos esetek, ahol több nehézség merül fel. Mindig felvetem a Bajoner B, a Bajor tartományi bank esetét, ahol még nem sikerült végleges megállapodásra jutni a restrukturációs tervet illetően, de általánosságban elég jól együttműködünk azon országok hatóságaival, amelyeknek még vannak problémáik bizonyos pénzintézetekkel kapcsolatosan ami pedig az adók és az állami támogatások kérdését illeti, a szerződésekben van egy határ ezt illetően, nem lehet versenytorzulásnak tekinteni azt az esetet, hogy egy tagállam a vállalatok számára egy bizonyos adót határoz meg, amely alacsonyabb, mint a szomszédország vállalati adója. Ezt nem lehet versenytorzulásnak tekinteni. Minden egyes ország dolgozik ezeken. Éppen most a múlt hónapban vitáztam Mario Montival, olasz részről, az olasz kormányjal, egy olyan megközelítést illetően, amely számos esetre megoldást kínál, amikor adódiszkrimináció esete merült fel Olaszország és más országok vonatkozásában. Nem. Ebben az országban van a legtöbb ilyen eset, de minden esetre ez az ágazat számos problémát felvet. Ami pedig a Libor esetét illeti, igen, ezen dolgozunk. Ettől többet nem mondhatok. Okay, uh... Köszönöm. Türkia. Uh, thank you, uh, Mrs. President. Elnök asszony, köszönöm. A versenypolitikás, versenypolitikával kapcsolatban kérdezem, 2010-ben a versenypolitika ügyében voltam raportőr, akkor feltettem egy kérdést hogy a spanyol regionális bankok az Európai Központi Banktól milyen likviditási segítséget kaptak, bekövetkezett a válság, a részben a pénzügyi, részben az ingatlan ö, piaci buborék elpukanása miatt, akkor nagyon ügyesen azt mondta, hogy ez itt igazából nem versenypolitikai kérdés, hanem ez monetáris politika kérdése. Hogyha a bankok állami támogatást kaptak azonban, akkor az bizony a versenypolitika alá tartozott, és számos kötelezettségnek kellett megfelelni a banknak. Amint ön is tudja, a sztori folytatódott a híres nevezetes Karasz esetében. Ők fúzió révén létrehoztak a bankjába. Hogyha hét ilyen Karasz küzd problémákkal, akkor hogyan lehet rajtuk segíteni? Egyébként ez a bizonyos bankia nevű vállalkozás túl nagy lett ahhoz, hogy elbukjon. Ez két évvel ezelőtti történet. Most a KHS és a bankia problémái miatt a spanyol bankszektornak egy mentőcsomagra van szüksége, amelynek a végösszege 100 milliárd euró. A spanyolországi miniszter eh, ezt úgy nevezte, hogy ez az euró diadala. Furcsálom ezt, mert nem nagyon látom, hogy hol a diadal. Kérdésem, hogyha visszatekint arra, hogy a Kahasz eh, kérdésével eh, hogyan foglalkoztak, az a kérdés, hogy ön szerint önök vajon a megfelelő versenypolitikai lépéseket alkalmazták, vagy netán azért léptek fel, hogy megelőzzék azt a katasztrofát, amelyel most szembesülünk. Köszönöm a kérdést. Két dolgot ne keverjünk össze. Az egyik a monetáris politikai építés, monetáris politikai lépések, ezt a frankfurti LKB dönti el, a másik aspektus pedig az állami pénz, az állami támogatás, az állami források ezeket kell alokálni a pénzintézetek eh, megmentésére. A Spanyolországban kahasznak nevezik ezt, de mindegy, tagállamonként más és más nevet mondhatnánk. Egyébként a saját hazámról van szó, tehát elég jól ismerem a kérdést. Eh, itt nem az EKB-nak a, az ügye, hanem arról, hogy végül is állami támogatást injekcióztak be a pénzügyi szektorba, és a BFE Holding kapott támogatást, 4,4 milliárd euró volt a szám, ha jól emlékszem. Tehát egy új megállapodás született, az Eurogroup nem régen fogadta ezt el, ez egyébként még mindig nincs kész, egy egyetértési memorandumnak kell születne, születnie a, a rövid jövőidőn belül. Bankiának állami támogatásra lesz szüksége. Jelen pillanatban ugye csak úgy, mint a 4,4 milliárdos támogatásnál, az állami támogatás az Európai Bizottság közvetlen ellenőrzése alá tartozik. De kérem, ne keverje össze az EKB monetáris politikai intézkedését <clears throat> azzal, hogy állami támogatás formájában injektálnak pénzt a pénzügyi szektorba. A két dolog az eltér egymástól. Jürgen. Jürgen. Ja, danke. Ja, ich... Köszönöm szépen. Egy másik versenyterületre irányítanám a tekintetét Almunia úr, amelyről szólt a jelentésében, mégpedig az élelmiszerellátás területén uralkodó versenyre. Fontos ott a verseny, az élelmiszerárakat megfizethetőként kell megőrizni, ez egy nagyon érzékeny és speciális terület. A tej termelésére utalnék itt különösen, több ízben felvetették számomra országomban ezt a kérdést a tejtermelő gazdák, akiknek vannak bizonyos problémáik a versenypolitikával. Különösen, amikor kisvállalatokról van szó, akkor ők a versenypolitika áldozataivá válnak, mert nincs elég tárgyalási pozíciójuk, hogy ezeket az árakat érvényesítsék az ár a piacokon, hogy ebből élni tudnának, és ez aztán megterheli az európai költségvetést is közvetlen támogatások formájában. Ön felveti ezt a problémát, leírja ezt a problémát, utal arra, hogy vannak javaslatok a nagyobb termelési egységek felé, de ez sem problémamentes ökológiai szempontból érdekelne, tehát hogy hogyan kívánja kezelni ezt a problémát több ízben hallott az érintett gazdálkodókról, vagy azokról a kísérletekről, hogy közösségeket, szövetkezeteket hoznának létre, hogy a nagyobb alkupozíciót kapjanak az élelmiszerláncban a gazdálkodók, jobban érvényesíthessék áraikat, és a, akkor viszont nagyon gyorsan összeütközésbe kerülnek a versenyjoggal. Érdekelne tehát, hogy milyen javaslatai vannak a bizottságnak ezen helyzet kezelésére amely javaslatok használhatók és jogilag is használható szabályozásokat eredményeznek. Köszönöm. Muchas gracias efektivamente en el, informe... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, valóban. Az élelmiszeripari szektorral kapcsolatos jelentésben. amelyet a nemzeti versenyhatóságok tevékenysége alapján hoztunk eh, létre. Ennek a jelentésnek az alapján azt látjuk, hogy számos döntés született, és a szerződés 1-es cikke, illetve 101-es cikkének számos ponton született, ezeket a cikkeket számos ponton sértették meg. Ez az elsődleges termelői ágazatokra vonatkozik. Itt a élelmiszerláncon belül egymást követő lépéseket kell megtenni, ugye amikor a gazdálkodó leadja a termékét a felvásárlóhoz, akár tejről, akár gabonáról, akár húsról van szó. Aztán jön a, a kiskereskedelmi értékesítés, e, tehát a, a szabásértések jelentős része az az élelmiszerláncnak a következő fokozataiban következik be nem a, nem a termelés a farm eh, szintjén. Az én maga, a magam részéről úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az élelmiszeripari, illetve az élelmiszer árakkal kapcsolatos feszültség általában olyan eh, aspektusokból eh, fakad, amelyek nem a versennyel önmagával kapcsolatosak, vagy vagy a, piaci, a domináns piaci pozíciókkal. Igazából nem a versennyel kapcsolatos területekről generálódnak a feszültségek. A döntések eredményéből azt látjuk, hogy a gazdálkodók számára az a leghasznosabb, hogyha a hatóságok aktív illetve proaktív módon tevékenykednek az élelmiszerlánc további fázisaiban. Más szóval a gazdálkodók érdekeiben járnak el. Nagyon jó lenne, hogyha a versenypolitikát felfüggesztenék. Ez most nem a, nem a bizottság szempontjából érdekes, hanem a 27 gazdasági, hat, illetve a versenyhatóság szempontjából. Tehát ebben az ágazatban, ha szabálysértés történik, akkor ezt általában a nemzeti versenyhatóság intézi, mert hiszen ez nemzeti hatáskörbe tartozó dolog. Olyan tevékenységekről van szó, és ez kitűnik a most elfogadott jelentésből. Tehát ami a mi tevékenységünket illeti, Eh, ez inkább a nemzeti szintű eh, versenyhatóság eh, tevékenységével kapcsolatos. Ez a munkacsoport a tagjainak a végét jelenti, tíz további jelentkezőnk van, úgyhogy hármas csoportokra osztom a felszólalókat. Kérem, ne túl hosszú kérdést tegyenek fel. Első három. So Ramon. Ramon. Thank you very much, Madam Chair. Señora Munia, buenas tardes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Almunia biztos úr, pár kérdésem lenne a bankia államosítással kapcsolatban. A bankia államosítással kapcsolatban a spanyol állam válik az Ibéria első számú részvényesévé. Ez azt jelenti, hogy Spanyolország az egyetlen európai ország, ahol a e, reptér üzemeltető 100%-ban állami tulajdonban van. Ez persze jövedelmet, bevételt jelent. Ez az Európai Uniós intézmények szempontjából összeférhetetlenséget jelent-e? az a bankja megmentése mellett lép fel az elnök. Ez milyen fajta irányváltást jelent? Eh, hogyan kell nekünk ehhez viszonyulnunk? Elnézést, három, elnézést biztos úr, hármasával gyűjtjük össze most a kérdéseket, hogy ne tartson túl sokáig. K. Swinburne következik, majd Iva. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, jó volt hallani a vezetőjét, a versenypolitikát jól ismerik a pénzügyi eszközök szolgáltatások piacán. A trösztelenes vizsgálatokról, a fúzió eh, lehajtásáról, a CDS és clearing ügyekben folytatott eh, munkájukról jó volt hallani. A MIFID és a MIFIR szöveg 28, 29 és 30-as cikkéről mondaná valamit, hiszen céljunk az, és a bizottság célja úgy tűnik, hogy az, hogy versenyképesebbé váljon Európa pénzügyi termékek terén. A nyílt, nem diszkriminatív hozzáférés záradék miért olyan fontos az elszámolás és clearing eh, szempontjából Európában, kire magyarázza el, hogy a kereskedelmi adatokhoz és indexekhez való eh, hozzáférés eh, miért olyan fontos. A mi szakbizottságunk jó néhány tagja módosítókat nyújtott be, hogy ezen záradékokat, hozzáférhetőségi és versenyjogi záradékokat töröljük. Kérem magyarázzál nekik, hogy miért lenne ez botolság. Köszönjük, mondja az elnök. Iva. Köszönöm. Elnök asszony a lehetőséget. Biztos úr, a következő kérdéssel fordulok önhöz, ami a jövőt illeti. 2014 és 20 közötti időszakra vonatkozóan milyen aktívan vesz ön részt, illetve az önhöz tartozó főigazgatóság részt abban a munkában, amely azt célozza, hogy ne olyan szakpolitikákat fogadjunk el, amelyek torzítják az Európai Unióban a versenyt, például az agrárpolitika, az élelmiszerpolitika témájában, amikor tárgyalunk, akkor egyes eh, tagállamokban a szakpolitikák, ezen szakpolitikáink torzítanák, állandó jelleggel torzítanák a piacot, a versenyt. A balti országok lassan már tíz éve tagjai az Európai Uniónak, és a gazdák direkt támogatása terén lassan majd véget ér az átmeneti időszak, de hát ez közel 20 évet jelent, tesz majd ki összességében. Mire egyenlővé válnak a versenyek, feltételek. Mi az önálláspontja ez ügyben? Hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy tovább torzoljon a piac? Köszönöm. Thank you, Köszönöm szépen. Nos, a kérdésre válaszolva. Az elsőre, első észrevételre nem akarok különösebben válaszolni, nincs még formális döntés, nem születtek meg a vonatkozó határozatok. Még arról sem, hogy a jövőben ki milyen részt, részt vállal a bankiából, tehát igazából túl korán van még, nem tudunk még, még nem tudunk mit mondani. A spanyol sajtót én is ugyanúgy olvasom, mint ön. Beszélnek arról, hogy a spanyol hatóságok a nemzeti repülőtereket privatizálni akarják. Nem tudjuk, mi történik. A repülési ágazatban sok minden van függőben Spanyolországban is sok minden történik majd a helyi és a, nemze- a regionális repterekkel. Vannak függőben levő ügyek, mások még vita tárgyát képezik, de igazából érdemi információval nem tudok szolgálni ez ügyben. A megmentése kapcsolatban nem csak a, a spanyol miniszterelnök szólalt meg, Ah, de hallottam az Európai Bizottság eh, elnökét is, ő is észrevételezett dolgokat. Nem tudom, eh, de úgy gondolom, hogy a forrásaim eh, teljes mértékben megbízhatóak. Az utolsó egy-néhány hét során az Eurogruppon belül arról volt szó, hogy meg kell menteni jó néhány spanyol bankot, a, jelenleg, a jelenlegi jogrend alapján azonban ez gyakorlatilag nem igazán lehetséges, de arra gyanítunk, azt gyanítjuk, hogy a szükséges módosításokat végre lehet hajtani. A, a kormányközi szerződés az egy nemzetközi okmány, tehát itt a bizottság illetékes. A MIFID és a MIFIR kérdésére majd visszatérek. Pader úr azt mondta, hogy én igazából nem vagyok felelős a mezőgazdasági szektorért. A, a mezőgazdaság és a, a halászat nem az én illetékességi köröm. Csolos biztos úr az, az egyik felelős. Úgyhogy az ezekre vonatkozó kérdésekre nem válaszolok, mert nem az én kompetenciám. Ami a nyílt hozzáférést E, illeti e, a központi szerződő felekkel kapcsolatban teljes mértékben e, támogatom a bizottságnak a javaslatát. Tudom, hogy most önöknek a tanácssal közösen kell egyeztetni és megalkotni a jogszabályt. Mi azonban támogatjuk, hogy diszkriminációmentes hozzáférést engedélyezzünk a kereskedelmi platformokhoz, helyszínekhez. Ezen felül pedig különféle benchmarkok alapján lehet majd kiadni a, az engedélyeket. Ennek az alapján hoztuk meg a negatív döntésünket a német tőzsdével kapcsolatban, ami az önök egyeztetését és végső döntését illeti. Én kérem, hogy tartsák tiszteletbe ezt a az alapelvet, tehát a diszkrimináció eh, eh, mentességet és a szabad hozzáférést, de természetesen ezt nem itt és nem most tudjuk megbeszélni, és nem velem. Elnök, köszönjük. Eh, az elmondott személyek a következő hármas csoport tagjai. Dario Almunia. Köszönöm, biztos. Jirrispettaw ix-xogħol tiegħek. Jifmu lil l-prinċipji ta' kompetitività az emberek tisztelik az ő munkáját, nagyra becsülik a munkáját, és tudják, hogy a versenypolitika eh, felett felügyelő biztos a legnagyobb barátjuk. akarják, hogy a bankok tönkre menjenek. A legtöbben egyetértenek azzal, hogy a bankokat meg kell menteni, bár nem tudnak a monetáris politika és az állami támogatások között különbséget tenni. Általában nem értik azt, hogy ha mondjuk egy kis cég, egy nemzeti kis cég, mondjuk a légiközlekedésben, egyik szereplőire gondolok, amely az adott országnak stratégiai fontossággal bír, mert az adott országban csak ez az egy cég látja el ezeket a, nyújtja ezeket a szolgáltatásokat, így állami támogatásban részesül. Ugyanakkor, amikor azt látják, hogy a szerkezetváltással kapcsolatos válasz miért várat, Brüsszelből érkező válasz miért várat ilyen sokáig magára? Köszönöm. <clears throat> Biztos úr, a kérdésem két szempontra vonatkozik. Először is szeretném tudni, hogy hogyan értékeli ön a független verseny hatóságok tevékenységét az egyes országokban valóban létezik a függetlenség? Biztosítva van ez? Mely országok azok, ahol talán vannak piactorzulások, állami beavatkozások és a többi? Második kérdésem. Azokban az országokban, ahol most megpróbálják konszolidálni az államháztartás helyzetét, mint például Görögországban, ott lehet látni, hogy ezáltal problémák adódnak a versenyképesség felfutatásában. Ez reformokat jelent, változtatásokat, és a háztartás kiigazításánál nehéz ö, ezen változásokat elfogadni a társadalom részéről, illetve a piac részéről. Vannak-e itt előrelépések, illetve akarnak-e kiegészítő beavatkozásokat foganatosítani az önök részéről? Köszönöm. Dilgő. Muito obrigado, Sharon. Comissário, queria começar por o cumprimentar e Biztos úr, először is gratulálni szeretnék, aztán kiaknáznám az ön jelenlétét ehelyütt, hogy két kérdést tegyek fel önnek. Először is az ön beszámolójában, illetve ebben a jelentésben szerepel egy elemzés a hitelminősítő ügynökségekről, és önök szerint nincsenek versenyellenes gyakorlatokra ö, utaló jelzések. Ugyanakkor a bizottság az 1070-es, 2000-es szabályozásában javaslatokkal él, mely szerint a versenyhelyzetet javítani lehetne ezen a piacon. Itt van például a kötelező rotáció megoldása. A bizottság tudja tehát, hogy létezik ö, versenyel kapcsolatos probléma, amelyet jogszabályi keretben kell kezelni, jogalkotói szinten kell erre megoldást találni. Tehát a versenyt talán a versenyjog területén kellene kezelni, hiszen Ilyen esetekben talán jogsértési eljárást kellene megindítani. Aztán itt az ön jelentésében felmerül az az aggodalom, hogy a különböző légitársaságok együttműködése problémákat vethet fel. Én a TAP és a Brussels Airlines esetét ismerem a legjobban. Nos, Számos probléma merült fel ezen vonatkozásban, és egy vizsgálatot is indítottak ezzel az esettel kapcsolatban. Mit kíván tenni a bizottság, hogyha megnézzük, hogy a stratégiai légitársaságok egyre inkább fúzionálnak ezen a területen? Az első kérdéssel kapcsolatban nem pontosan értettem, hogy a tisztelt képviselő úr egy konkrét verseny szituációra utalt-e? Igen, bólintott. Akkor kérem, tisztázza majd, mert ezt nem értettem pontosan. A másik két kérdése kapcsolatban, ami a nemzeti versenyhatóságokra vonatkozott. Nos, nekünk nincsenek jogi hatásköreink, nem tudjuk átalakítani vagy módosítani a nemzeti versenyhatóságokat. A nemzeti versenyhatóságok kötelessége a szerződés 101, eh, illetve 102-es cikkeinek a végrehajtása. Úgyhogy gyümölcsöző együttműködést tartunk fel eh, velük az európai eh, verseny hatósági hálózaton belül. A jogi ügyek vonatkozásában azonban majd az Európai Bíróság dönt arról, hogy az adott nemzeti versenyhatóság a szerződés vonatkozó rendelkezések megfelelően tartja-e vagy sem. Vannak vélemények, hogy vannak bizonyos nemzeti versenyhatóságok, amelyek több finanszírozást kapnak a saját állami költségvetésükből, mások kevesebbet. de ami engem illet, szerintem a, ami igazán releváns, az a végeredmény, hogy a Nemzeti Versenyhatóság a közös jogszabályokat, szabályokat ö, tartsa be, illetve hajtassa végre. Amint mondtam, nagyon, nagyon jó együttműködésünk van mindegyik nemzeti versenyhatósággal. Bizonyos esetekben hogy azon gondolkodom, hogy nem kellene-e e, jobban használni az európai szemeszteren belül az ország specifikus ajánlásokat. E, ennek segítségével jobban ellenőrizhetnénk a nemzeti hat hatóságoknak a, a működését. E, ez legalább egyetlen, legalább egy konkrét esetben egy adott nemzeti versenyhatóságra vonatkozik majd. Görögország, Portugália és Írország esetében eh, már eh, kibocsátottunk bizonyos eh, észrevételeket, meg iránymutatásokat a nemzeti versenyhatósággal kapcsolatban. Egyébként igyekszünk kihasználni a, a hatékonyságunkat, hogy javítsuk az adott hatóságok működését. A, a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatban ez biztos, hogy a versenyt javítani kell, és ennek tükröznie kell azt, hogy a hiteminősítők hogyan dolgoznak. Ebben biztos vagyok. Eddig azonban úgy látom, hogy a, a, a hiteminősítő intézetek munkájának a versenyképességét szabályozással kellene jobbítani, a trösztellenes jogszabályokkal. Eddig még egyetlen egy panasz sem futott be hozzánk ezzel kapcsolatban, és nem találtunk elég érvet ahhoz, hogy megindítsunk a szerződés 1.1, illetve 1.2-es cikke alapján hivatalból egy kivizsgálást. A bizottság odafigyel a hitelminősítő ügynökségek szabályozására. A szabályozási javaslatunkban a rotáció kérdése is benne van. Ami a repülésügyet illeti, vannak a közös üzemeltetésű járatok bizonyos útvonalakon, vannak ilyen üzemeltetések, ugye a Portugál TAP légitársaság és az SL Brussels közösen üzemeltet egy járatot Lisszabon és Brüsszel között. Én úgy gondolom, hogy a belföldi légiutaknak kb. 70%-át, 70%-át egyetlen cég üzemelteti, tehát mindig egy légitársaságról van szó. A verseny szempontjából azonban azt kell mondanunk, hogy meg kell vizsgálni, hogy vajon az adott pozícióval visszaélnek-e, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy van-e akadály a piracra lépés előtt. Ugye, vannak útvonalak, ahol igazából, igazából nem arról van szó ezen útvonalak esetében, hogy akadály volna ott, hanem az, hogy senkinek, senki nem mutat hajlandóságot, hogy ott lépjen fel a piacon. Azt akartam mondani, hogy a választók azt mondják, hogy a, ugye én már milliárdokat pumpáltak a bankmentésbe, e, ezt az emberek a saját zsebükből e, fizetik megvan az a szándék, hogy segítsenek egy nemzeti légitársaságon. Persze eljön az átszervezések ideje, valójában még mindig várjuk a választ, és ezt a választók mondják. Az Érmálta esetében még mindig dolgozunk a válaszon, remélem, hogy a vége felé közeledik az ügy, de ilyen esetekben nem mindig rendelkezünk minden szükséges eszközzel, ugye van egy másik oldal is, például a nemzeti hatóságok. A máltai hatóságok nem adják meg a szükséges információkat. És amit kapunk, az nem felel meg a mi állami támogatásra vonatkozó szabályainknak. Tehát egész egyszerűen várjuk, hogy hova fejlődnek a dolgok. Egyébként kérjük, hogy tegyenek javaslatot nekünk egy ilyen mentő csomagra. Végezetül remélem, hogy megszületik az, a megállapodás. A bankok esetében tudjuk, hogy van probléma. A gazdaság más szektoraiban ugye előfordulhat, hogy a szektor továbbra is fennmarad egy adott vállalat, vállalat nélkül is. Azonban a pénzügyi szektorban nem tudunk nőni, nem tudunk ö, munkahelyeket teremteni, ha nincs egy olyan pénzügyi rendszer, amely képes a reálgazdaság finanszírozására, és válság idején, különösen pénzügyi válság esetén minden erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy tisztességes módon osszuk meg a tereket, és hogy tisztességes verseny alakulhasson ki. Question. Rendben az utolsó három kérdező. Marta Andreasen and Roberto Galtieri. Werner. Werner az első, tehát a sorban. Köszönöm, biztos úr. Egy kiegészítő kérdésem lenne az első fejtegetéséről, a kartelesetekről. Klúte kolléga már elmondta, hogyha jól értettem, ön azt mondta, hogy a kartellek az élelmiszerek területén, de az, az előállítóknál más a helyzet. Most délelőtt a nyersanyag spekuláció miatt volt egy teljesen ide nem illő demonstrációit a teremben. A második kérdés a Bajor Landesbankról beszélt, ugyanakkor vannak Dexia, KBC és Société General esetek is. 24 órán belül a bájlokat engedélyezték ezen fúzió esetében. Most azt olvasom, hogy új esetek kerültek elő. Hogyan ítéli meg ezt az esetet? És a harmadik kérdésem a felülvizsgálati eljárás időtartama. Ismeri a Nürburgring kérdését, a Reiner sefnek voltak szemrehányásai a Reiner részéről, aki azzal vádolta a bizottságot, hogy négy évig zajlott az eljárás a nem engedélyezett támogatások miatt Reiner ellen bizonyos európai repülőtereken, és szerinte direkt nem ö, zárták le ezeket az eljárásokat. Az ön elődje már irányelveket bocsájtott ki ezen a területen. Miért tartottak ilyen hosszú ideig ezek az eljárások? Tudna erről valamit mondani? Köszönöm. Marta. Thank, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Utalta arra, hogy a 46 banki átalakítás az eh, bizonyítja, hogy jó munkát végeztek. Ez a rossz hír, mert a stressz tesztek úgy tűnik, hogy nem azonosították a problémákat a bankokban. Második kérdésem. A banki mentőprogramok, mentőcsomagok vizsgálat, anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy eh, mi a szélére a bankot, szerintem nem tisztességes eljárás, legalábbis versenyjogi szempontból. Ön szerint, hogyha a vizsgálat azt mutatja, hogy felelőtlen igazgatás okozta a bank vesztét, akkor is meg kell menteni a bankot? Hiszen ez az adott ország adósság és deficit eh, mutatóját is tovább rontja majd. Harmadik kérdésem. Mielőtt versenyjogi biztos volt, monetáris és gazdasági ügyekért felelt az előző Barózó Bizottságban. A jelenlegi válságnak több összetevője van, például a szabályozó keret, amelyet az Európai Bizottság erőltetett Európára. Önök mindannyian együttesen, testületileg eh, vállalják az elköltött hibákért a felelősséget. Eh, önök azonosították már a hibás jogszabályokat, és ha igen, akkor mit kívánnak tenni ez ügyben? Köszönöm. De Robert. Végül Roberto. Grazie. Jó. Köszönöm. Nagy kérdésem lenne egy specifikus témával kapcsolatban. Noha általánosabb jellegű lenne ez a kérdés. Az a vizsgálat, amelyet a bizottság megnyitott a Finn Utukumpu részéről az, egy művek felvásárlását illetően. Nos, nyilván itt egy zajló vizsgálatról van szó, tehát nem is kérném, hogy bocsájtkozz a részletekbe. Itt az egyik legnagyobb acéltermelő létrehozására irányult ez a megállapodás, és itt nyilván megfelelően kell vizsgálódni. A kérdésem erre a speciális ipari esetre vonatkozik. Tehát, hogy hogyan működik az egyensúly a két elv között a szerződés 101-es cikke alapján. Tehát az acélipar egy olyan iparág, ahol a verseny most már alapvetően kívülről jön, hiszen 85% a termelésnek Kínából származik. Az ilyenfajta eljárásokat úgy is tekinthetjük, mint olyan eljárásokat, amelyek egy ágazat fellendítésére irányulnak, amely egyébként, amelyet egyébként a megszűnés veszélye fenyegetne az EU-ban. Az ilyen esetekben hogyan próbálnak egyensúlyt létrehozni a 101-es cikk első bekezdések között, amely a versenyt meghamisító rendelkezéseket tiltja, ugyanakkor a második része a technikai, ennek a cikknek a technikai előrehaladást szorgalmazza. Yes, thank you, Madam Chair. Voy a responder en... Köszönöm. Spanyolul válaszolnék az első kérdésre, Lange úr kérdésére. az állami támogatások és stressztelenes vizsgálatok vagy eljárások időtartama attól függ, hogy mennyire bonyolult, összetett az adott eset, milyen fajta támogatást nyújt az adott tagállam, illetve hogy mennyire működik velünk együtt az adott tagállam hiszen igen gyakran a vizsgálat megnyitásakor ez az egyetlen kontaktunk, kapcsolatunk. Más másokkal nem nagyon tudunk az elején, a vizsgálat elején folyamatba lépni. Néha nem könnyű információhoz jutni, kell, van, hogy például az Európai Bíróság döntése miatt kell újra nyitni egy vizsgálatot, például a Deutsche esetében. A minap itt Brüsszelben egy konferencián említettem azt az eljárási mm, változást, amit szerettem volna bevezetni. Azt szeretném én ugyanis, hogyha közvetlenül kapcsolatba léphetnénk azokkal a, az érintettekkel, akik nem küldik meg nekünk a kívánt szükséges információt. Az egyik német tartomány azt mondta, hogy ezt teljesen ellenzi. Azt mondják, hogy csak az érintett tagállammal kormányzati szinten vehetjük fel a kapcsolatot. Tehát tagállamok ragaszkodnak ahhoz, hogy csak a tagállami legfelsőbb szintű csatornán keresztül kaphassunk információtájékoztatást, ugyanakkor így nyilván elhúzódik az ügyek eljárások hossza. Ami a Nürburgring eh, autó versenypályával kapcsolatos eljárást illeti, nos ez régóta húzódó eljárás, de haladunk ez ügyben. Második kérdésre válaszolva, nekem hogy mondjam, hogy a úgynevezett stressztesztek egyáltalán nem az Európai Bizottsághoz tartoznak. Az Európai Bankhatóság, illetve a tagállami szervek hajtják -e, hajtották ezt egy, egy nagy részt végre, de a pénzintézetekkel pénzpiaci vállalkozásokkal kapcsolatban nincsenek pénzintézetekkel kapcsolatos információval nem, nem rendelkezünk közvetlenül, így tehát stressz teszteket sem tudunk mi az Európai Bizottság részéről végrehajtani, ezt nyilván ön is látja, érti. Én értem, hogy a stressz teszteken lehet javítani azok minőségén, megbízhatóságán, lehet még csiszolni, de a, nem a verseny jogért felelős biztos feladata, hogy minden egyes banki támogatást, állami támogatást e, ról verdiktet mondjak. Nem, az üzleti modellnek kell életképesnek lennie. Olyan meg kell válniuk olyan üzletrészektől, amelyek a likviditásukat, a fizetőképességüket, hátrányosan érintették, igazgatási, vezetési módszereken kell változtatniuk. Minden attól függ, hogy az üzleti modellt hogy kell megváltoztatniuk. Minket elsősorban versenyjogi szempontból ez foglalkoztat. Ez érdekel. A szérintett, a kérdéses tagállamból származó szerkezetváltási terv kapcsolatban annyit mondhatok, hogy mi nem igazán tudunk ebbe közvetlenül belenyúlni, beleszólnának. Mindig örülök, hogyha egy nemzeti szerv az nem jól teljesítő vezetést lekívánja váltani. A jobb cégek jobb vezetése mindig kívánatos, de ez nem a mi hatáskörünk, mi ezt egyoldalúan nem tehetjük meg. A jogi, a gazdaság és monetáris unió szabályozási keretével kapcsolatos provokatív kérdés is érkezett hozzám. Talán kérdezze meg a parlamenttől és az Európai Tanácstól, hiszen mégiscsak a tanács és a parlament fogadja el ezt a keretet, nem a bizottság. Ketyéri úr, ha jól emlékszem, a második szakaszban jár ez a folyamat. Tiszen eh, rozdamentes eh, acél műveket a Kupen vásárolja fel, de mivel folyik az eljárás, erről még most nem beszéltek. Biztos úr, köszönöm szépen, néhány percünk maradt. Arra kérném, hogy egy pár a kapcsolatban még szolgáltasson nekünk további részleteket. Werner, kér szót? Még két kérdésem lenne amire talán a biztos úr nem tudott, vagy nem akart válaszolni. Az egyik a Bajor Landesbankra vonatkozott, a másik pedig a Dexia Inc. és a KBC Bank, valamint a Société General ügyére, valamint a kartel eljárásra az élelmiszer ágazatban. Excuse me, excuse me. Elnézést, megfeledkeztem erről a két dologról amikor önökkel dialógusba kezdtem, akkor az első dolog, ami eszembe jut, az a Nürnbergring. A KBC, a KBC, ugye ez egy itteni bank, a rekonstrukciós terv alapján halad előre, ezt 2009-ben fogadták el. Korábban nem említettem a KBC-t, de egyebek között a KBC is olyan, ahol bizonyos a cég bizonyos részeinek az értékesítésében állapodtunk meg. Egyébként teljes megelégedéssel nyugtázzuk, hogy, hogy a megállapodás szerint járnak el. A Bajorok esetében az államszövetségi hatóság, eh, hatóságok miatt még nem tudtak megállapodni a, az átszervezési tervben, de az utóbbi hetekben előrelépések történtek, és nagyon remélem, hogy eh, e nagyon-nagyon hosszúra nyúlt eh, tárgyalási folyamat végén egyetértésre jutunk. Ugye különösen fontos a bajor oldalról az összekötők szerepe, illetve a német szövetségi hatóságok szerepe is fontos. E, a németekkel nagyon keményen e, együttműködve próbáljuk megtalálni a megoldást. Kartellekkel kapcsolatban, az élelmiszeripari kartelleknél, az EU szintjén úgy emlékszem, hogy a korábban említett jelentésben e, számos eset van, ahol a kartelekről a nemzeti versenyhatóságok hoztak döntéseket. Az egyik, hát az Európai Uniós szinten ilyen élelmiszeripari kartel nem jut eszembe. Talán van még néhány percünk arra, hogy egy pár önáltal felvetett témát részletesebben megvizsgáljunk, például a Ugye ön említette meg a kartellek problémáját, hogy esetleg a nemzeti hatóságok országspecifikus intézkedéseket hoznak majd. Aztán volt egy másik eset, amikor egyik kérdésre válaszolva azt mondta, hogy önöknek nincs ráhatásuk arra, amit mi az együtt döntési eljárásban végzünk. Ez így van. De az együttműködés során Ugye adva van az alapszerződés, a 119-es cikre gondolok, amely kimondja, hogy a gazdaságpolitikákat a szabad piaci gazdaság elmény, el, eszméinek alapján kell kidolgozni. Most arról beszélünk, hogy a szolgáltatási szektort fel, meg kell nyitnunk, Hát itt kihívást jelent, hogy a MIFID alapján vajon nyitva lehet-e a hozzáférés, a kereskedés a központi szerződő felek felé. Nem tudom, ezekre a kérdésekre tudna-e némi részletesebb válaszsal szolgálni. Nos, számos alkalommal beszéltünk már erről a témáról tudja, hogy teljes mértékben egyet értek azzal, hogy legyen nyitott a gazdaság, hozzáférés a szolgáltatáshoz, és ösztönözni kell a versenyt a szolgáltatások között, illetve különös tekintettel a pénzügyi szolgáltatásokra. Amit nem tudok megígérni, az az, hogy majd meg tudom győzni a 27 pénzügyminisztert, valamint a e-parlament összes illetékesség, illetékességét, hogy támogassák a bizottság javaslatait, mert a bizottság javaslatait itt a parlamentben megvitatták, és a MIFID és a MIFIR-rel kapcsolatban ugye mindennek megfeleltünk. Egyébként a szolgáltatásra kapcsolatos lépéseink az egész szolgáltatási szektorra vonatkoznak. Arra kérek mindenkit, hogy a szolgáltatási irányelv eh, végrehajtása során mindenki legyen proaktív, és eh, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy visszatérhessünk egy fenntartható növekedési pályára. A trösztellenes eszközökkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ebbe az irányba maximálisan megpróbáljuk ezeket kihagyni. A pénzügyi szolgáltatások ágazatában, ahogyan a beszámolóban is mondtam, nem csak a fúziók kontrolljával, hanem a trösztellenes esetek példáját is mondhatnám, ezek előrelépnek a maguk útján keményen dolgozunk, ez a dolgunk. Egyébként szeretnénk egy konvergáló irányt találni, amely a parlament és a bizottság részéről is megteremti a lehetőséget. Köszönöm. Végső kötelezettségem, hogy felolvassak egy hosszú és bonyolult időbeosztást arról, hogy mi folyik. A bizottság versennyel kapcsolatos jelentését várhatóan július 17-én adják közre, 2011-re vonatkozik. Erre a válasz szeptemberre születik meg. A versenypolitikával kapcsolatban szeptember 18-án lesz egy műhelyfoglalkozás, a jelentés módosítása szeptember 20-áig esedékes. Erről október 15-én beszélünk. Az Econban 2013. január 20-án vitázunk, és februárban kerül az anyag a plenáris elé. Ugye számos versenyel kapcsolatos elemet tartalmaz ez az egész projekt. Tehát ez az eljárás maga, és biztos úr, nagyon szépen köszönjük, csak úgy, mint eddig ránk áldozta az idejét és az energiáját, és nagyon jó válaszokat kaptunk öntől. Köszönjük szépen! Um, Néhány perc szünetet tartunk, mindaddig, amíg mindenkihez eljutnak a szavazási listák. Kérem, eh, mindenki, mindenki eh, dugja be a nyílásba a szavazókártyát, remélem mindenki elhozta magával, egyébként pedig elég szűkös az időnk. Okay. Kérem, mindenki eh, helyezze be a nyílásba a tárgyáját. Eh, üzemi próbát tartunk, megnézzük, hogy működik-e a rendszer. Hogyha a kártyát eh, behelyezték, kérem, nyomják meg a gombot. Nem látom, nem látom, hogy hány szavazatot adtak le. Okay, so hogy látom, hogy 40 kártya működött, 27-en szavaztak, 28-an, 31, nem, nem, még nem zárjuk le, 34 leadott szavazat, 45, 35, 37, 38. Nem tudom, hogy a késedelem a rendszer hibája, vagy önök mozdulnak lassan. Négyen nem szavaztak, most már három csak a nem szavazók. Én úgy érzem, hogy ezzel most már indulhatunk. Nagyon érdekes ez. Francois is going to sit next to you. And... Okay. Uh, and I'm also told, before we just start on this, that there are... Még mielőtt elkezdjük uh, a szavazást, látom a szavazatok alapján, uh, hogy 41 uh, boldog szavazónk van, két plusz szóbeli módosítónk van Klintz úrtól. Klintz úr majd a megfelelő pillanatban megkapja a szót, mert a módosítók nincsenek meg papíron, de ezzel a feltétellel elindulunk. A. Kompromisszumos módosító. A rendeletre szavazunk most. A. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A 207-es módosító mellette ellene tartózkodik. Szerintem átment, de nézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 35 mellette, 8 ellene, tehát elfogadtuk. B kompromisszum, két részben szavazunk. El, első részre támogatja ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második része, támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. A C kompromisszum következik két részben. Első része szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most következik egy szóbeli módosító az ALDE részéről. Ez van meg papíron? Igen, ez nyomtatott formában is létezik. Ez a, komp- a C kompromisszumhoz tartozik. Tehát ez kiegészítés. Or mechanistically. E- ez az 5A cikk a C kompromisszum alatt. Tehát támogatják-e or mechanistically ezt a beszúrást a szövegbe. Mellette ellene tartózkodás. Köszönöm, ezt elutasítottuk. Hát sajnálom. A D dénes kompromisszum következik. Ki az, aki támogatja? Pillanat, mondja az elnök. Tehát először a kompromisszumot szavazzuk meg a szóbeli módosító nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor most, hogy az, az Európai Központi Bank nevét kéne beszúrnunk számos helyen, ellene, mellette, stb. Ezt elutasítottuk. E elemér kompromisszum következik. Ez egyszerű, ki az, aki támogatja, ellenszavazat elfogadva. A 226-os módosító mellette ellene tartózkodik. Szerintem ez átment, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 18 ellenszavazattal, 26 ellenében. F. Ferenc módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor itt a szóbeli módosító az F kompromisszumos javaslathoz. Néhány ö, bekezdést kerülne be a szövegbe. Ki az, aki támogatja a szóbeli módosítót? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. G, G kompromisszumos javaslat támogatja mert elfogadva. A H, mint Helga, módosító, illetve kompromisszumos javaslat következik. Elfogadtuk. Az I kompromisszumos javaslat következik, mellette ellene elfogadtuk. A 308-as a 308-as módosító következik. Jó, akkor először a szóbeli módosító nélkül az alap módosító mellett ki van, elfogadtuk. Most szavazunk a szóbel, szóbeli módosító indítványokra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a szóbeli kiegészítéssel együtt. A 31-es módosító következik. A 31-est vissza szeretném vonni. A raportőr visszavonta a 31-est. A másik kettő okafogyottá vált, tehát akkor a J kompromisszumhoz érkeztünk, ehhez van egy szóbeli módosító indítvány, ROF, el tudná mondani? Azt javaslom, hogy a 2A alá vegyük fel ezeket a szavakat. Tehát a mondat elején ezt az angol szöveget szeretném felvenni. Ellenvélemény? Javaslom tehát, hogy először szavazunk az első része, majd a szóbeli kiegészítésre szavazunk külön. Tehát első rész támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadva. Akkor most a javasolt ö, szövegmódosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette ellene elfogadtók. A következő 273-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. A K kompromisszum mellette K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító az ALDE részéről. Ki az, aki támogatja ellenszavazat? Tartózkodás elutasítottuk. 297-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. a 297-esre lépünk tovább. Tehát 298-as erre szavazunk mellette, ellene tartózkodás. A néppárt mellette volt? Igen, elfogadtuk tehát. 299-es következik mellette ellene elfogadtók 300-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 301, ki az, aki támogatja, szavazott tartózkodás elutasítva. 302, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 303, elfogadva. 304, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 305 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 306 mellette ellene elutasítva, 307-es mellette ellene elutasítottuk, 309-es, 310 elfogadtuk. Az L kompromisszum elfogadva. Az M kompromisszum következik, mellette ellene elfogadtuk. A 330-as módosítónál vagyok, mellette ellene elfogadtuk. 331 mellette ellene a tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 332 mellette ellene elfogadtuk. 333 mellette ellene tartózkodik elfogadva 334, mellette ellene tartózkodás elutasítva 335, mellette ellene tartózkodás elutasítva 336, mellette ellene elutasítva 337-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 340, mellette ellene elutasítva 341 mellette ellene tartózkodás elutasítva 342 szóbeli kiegészítéssel. Tehát először nézzük a 342-t, az alaphelyzetben mellette ellene elfogadtuk, most a szóbeli kiegészítés, a standardizációt harmonizációra változtatjuk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 344 a következő, mellette ellene elutasítva. 345 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 346 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az N kompromisszum két részben, első rész elfogadva, kettő, második rész elfogadva a 367-es módosítóra megyünk tovább, mellette, ellene, 367-es mellette támogatja, elfogadtuk, 368 elutasítva. Az O kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, akkor a GUE szóbeli kiegészítőjével mellette ellene elutasítva. A P, Péter kompromisszum következik, mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. 38-as módosító, második rész, mellene ellene elfogadtuk. 381-es, mellette ellene elfogadtuk. 38-asra szavaztunk, ez átment, aztán a 381-es ugyancsak. Most a, a Q eh, kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 382-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 383 mellette ellene elutasítva, 384 mellette ellene elutasítva a 385 mellette ellene. Elfogadtuk az R. Robert kompromisszum két részben, első rész elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az S a másik oldalon, mellette ellene elfogadtuk. A 407-es 407-es módosító, ez a következő oldalon van, mellette ellene elutasítva 408, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T, mint Tibor, szóbeli kiegészítéssel magyarázatot óhajt hozzáfűzni. A következő szavakat szeretném beszúrni shall, uh, uh, shall also be presented. In other words, I want to... szóval tehát az also szócskát szeretném beszúrni. Tehát also, ezt a kiegészítést szeretném tenni. Először az első részre szavazunk, utána pedig a külön szó. Első rész mellette ellene elfogadtók, most a beszúrandó szó, mellette ellene elfogadtok. Második rész, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az U kompromisszumos javaslatnál vagyunk, két részben szavazunk, első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, V, mint Vilmos, kompromisszumos elfogadva, W kompromisszum mellette ellene elfogadva 45-ös, illetve 425-ös módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. X kompromisszum mellette ellene elfogadva. Y kompromisszum mellette ellene elfogadva a 44-es módosító jön, támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 45 összevethető a 44-essel elfogadva, 46-os elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49 elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51 es mellette ellene elfogadva, 51-es elutasítva. 50 52-es mellette ellene elfogadva 53 elfogadva 54-es mellette ellene elfogadva 55-ös elfogadva 56 elfogadva, 57-es elutasítva. Az 58-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 60 as kérem. Lezárom a szavazást. 23 mellette 22 ellene, tehát elfogadva. Ez a 60-as volt. A kettes módosító mellette. Bocsánat, ez oka fogyott. Igen. 61-es tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. A Z betű, Z kompromisszum mellette ellene elfogadva. 3-as módosító, mellett ellene elfogadva, 70-es, elfogadva. A kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, az AB kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. AC kompromisszum elfogadtuk, AD kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 104-es módosító mellett ellene elfogadtuk. 105 támogatja ellenszavazat. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Tévedtem. Ez átment. Tehát 27 mellette 17 ellene. A preambulumnál a négyes módosító elfogadva 112 mellette ellene elutasítva. Ja, egyébként is, egyébként is okafogyottá vált, mondja az elnök asszony. nél vagyunk, 115. Igen, tehát itt az összes következő oka fogyottá vált. okafogyott válik, hogyha a négyes módosítót elfogadják. A négyes módosító miatt okafogyottá vált. But they do. The rapporteur says they do all four. Okay. So next it's 150. A következő a 115-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 119-es mellette ellene elfogadtuk. 120 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 121 mellette ellene elfogadtuk. Az 5-ös okafogyott, 122 okafogyott, 123 mellette ellene elfogadtuk. 124-es okafogyott, a hatos módosító, tehát először csak az alapot elfogadtuk, akkor szóbeli kiegészítés, raportőr töröltetni akar néhány szót mellette. Ellene tart. Elfogadtuk. A hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127-es mellette ellene elutasítva. 133-as mellette ellene el, elutasítva a 127-est nem fogadtuk el, tehát sorba kell haladnunk. Tehát igen, jogos volt az észrevétel, tehát visszalépünk a 128-hoz, elutasítva a 129 mellette ellene tartózkodás. Ez elfogadva. 130-as okafogyottá vált, 131-es okafogyottá vált, akkor a 129-et ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Is everybody voting? Come on, there's lots more to vote. We're voting on 129. Hát a 129-re szavazunk. Még négy szavazatot várunk, három. Utolsó esély, mert lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26 ö, szavazattal 18 ellenében. 133-asra már szavaztunk. 134-es okafogyót, 135-re megyünk tovább mellette ellene tartózkodás elfogadva. A E kompromisszumos elfogadva. 145-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 148-as mellette ellene elfogadtuk, 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150-es mellette ellene elfogadtuk, 151-es mellette ellene elfogadtuk. A 8-as módosító mellette ellene elfogadtuk. 152 mellette ellene elutasítva, 153 elfogadtuk, 154 elfogadtuk 155-ös, elutasítva 156, elutasítva 157, elutasítva 158 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 159. A 158-ast megnézzük, ellenőrizzük a 158-ast, megnyitom a szavazást. Tehát 23 mellette, 19 ellene, tehát e, megszavaztuk. A 159-es, a 25-ös preambulum bekezdésnél mellette, ellene, ezt nem tudom megmondani, nézzük elektronikusan. 159-es. Ez elutasítva. Néha szüksége van egy kis segítségre. 160-as. Mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítva, de e, nézzük meg elektronikusan, már kétszer is mellé e, nyúltam. Elutasítva. 21 mellette, 24 ellene. 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 163 mellette ellene elfogadtók 160. Ez oka fogyott. No, 163 was adopted, so 162 falls. Tehát a 162-es fogyottá vál, vált, a 164-es is. 165-ös a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Százhatvannyolc. 168 a következő. Mellette ellene elutasítva 169, mellette ellene tartózkodás elutasítva 170-es. Mellette ellene ezt nézzük meg elektronikusan, 170-es tehát, elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-19 ellenében. Is that what they meant? Yeah, Why? Because they are incompatible. It says it was adopted 682. Yeah, but it wasn't adopted. It wasn't. It fell. Okay, that's fine. No, no problem. No. Sorry. So we just, just, just trust, trust checking on. utólag is ellenőriztük a dolgokat, de okafogyottá vált az előző. Úgyhogy a 171-es módosító következik, pontosabban ez Eh, okafogyottá vált. Megnézzük tehát a 174 és a 175-öst. Ezek okafogyottá váltak, vagy szavazhatunk rájuk? Igen, tehát a 174-esre szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. 175-ös, ki az, aki támogatja, mellette, ellene elutasítottuk. 176-os, mellette, ellene elutasítva. 179-es mellette ellene elutasítva, 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 181-es mellette ellene elfogadtuk. 9-es okafogyottá vált, 182 mellette ellene elfogadva, 183 elfogadva, 184 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 185 elfogadva, 186 tartózkodás elutasítva, 187-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 10-es elfogadtuk. 188-89 okafogyottá vált. 11-es okafogyottá vált, tehát a 12-es következik elfogadva, 13-as elfogadva, 190-es mellette ellene elfogadva, 191-es mellette ellene elfogadva, 192 elutasítva, 193-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 195-ös elfogadva. 196-os elfogadva. 197-es elfogadva. 198 elutasítva. 200-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 201 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 202 elfogadva. 203-as elfogadva, 204 elfogadva. Akkor elektronikusan szavazunk a módosítás, módosított szövegre. 30, 38 mellette 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás. Úgy tehát akkor a jogalkotási határozatra, illetve állásfoglalásra szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37 mellette, 5 ellene és 4 tartózkodás. Hát ezzel megvolnánk, még nem végeztünk vele, mert van a másik rész, ami szerintem az Irány elv, ez a rövid szavazólista, A kompromisszum, mellette ellene elfogadtuk, kettes, mellette jean paul várom. Igen, a kettes módosító az irányelvre. Ellene elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. B kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 12-es mellette ellene elfogadtok négyes, mellette ellene elfogadtok kilences, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as elutasítva, C kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es, mellette ellene elfogadtok 8-as, mellette ellene elfogadva. A módosított szövegre szavazunk Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezártam a szavazást. 39 mellette, 3 ellene, 4 ö, tartózkodás. Most akkor az állásfoglalásra szavazunk. Megnyitom a szavazást. Még három szavazóra várunk. Lezárom a szavazást. 38 mellette, 3 <clears throat> ellenszavazat és 4 tartózkodás. Jó munka! Köszönjük, Leonardo! Leonardo, esetleg szót kér? megerősíthetné, hogy esetleg az első olvasattal kapcsolatban megkezdje a tárgyalásokat. Jó. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nos, azt javaslom, hogy azonnal lássunk neki a tárgyalásoknak. Ugyanakkor szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak minden kollégának, mindazoknak, főként az árnyék előadóknak és az asszisztenseknek, akik nélkül nem juthattunk volna el idáig. Miguel Portást külön ki kell, hogy emeljem. Sajnálatos módon együtt kezdtük, de nem tudtuk együtt befejezni ezt. Köszönöm külön a titkárságnak, Kvernek és Françoisnak, akik türelmesen és rátermetten végezték el ezt a nehéz munkát. Köszönjük. Ha senkinek sincs ellenvetése, akkor a rendes eljárásnak megfelelően a tárgyaló csapatot az elnökből és az, előadó, az előadóból és az árnyék előadókból, jó magamból fogjuk összeállítani, és természetesen rendszeresen jelentünk majd, beszámolunk majd mindazoknak, akik itt vannak az ülés elején, és így hallhatják az elnök bejelentéseit. A 14-es napi rendi pont következik az Európai Statisztikai Program 2013 és 2017 között mindenki készen áll? Az egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes, employment egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 3-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el. Így employment 2-es következik mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bacsit ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget nem, nem, nem. Oh, so it's Amendment 5. No? Amendment 4 is compatible. Okay, Employment 4, yes? Employment 4-es. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 5-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan rajtam, nem múljék. Minden az Aldi múlik úgyis, akik egész egyszerűen nem emelték fel a kezüket. Vagy csak titokban, mert én nem láttam. Ha, ha, ha. Has everybody voted? Right, votes closed. Sikerülnek mindenkinek, sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Tökéletes. Akkor uh, lezárom a szavazást 25 15 arányban. Jó, B kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum három részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Alde szóbeli álmódosító mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. nem, employment 6-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es, Bacsi 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Bacsi 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Bacsi 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Bacsi 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, akkor mi lett az ötössel, azzal nem kompatibilis. Jó lenne, hogy a szavazólista logikusabb lenne. 18-as mellett ellen tartózkodik elfogadtuk. Az ötös értelmét veszti, 16-os mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 8-as, Employment 8-as mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10, budget 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es értelmét, azt G kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es, employment 10-es mellette tartózkodik, elfogadtuk. Bacsi 18-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzék a budget 18-ast, kérem, elektronikusan. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk 30-12 arányban H kompromisszum két részben, első rész mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Vagy 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk és az egyszer szobeli módosítójáról szavazzunk. Where appropriate kiegészítésre, tehát ahol alkalmazható mellette, ellene tartózkodik, ez elég szoros, úgyhogy ellenőrizik elektronikusan. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Lezárom a szavazást, és nem fogadtuk el 21-22 arányban. Második szóbeli módosító C mellette ellene. Mit csinál a néppárt, kérem? Mellette? Jó, ellenőrizzük elektronikusan, ezen nem múljék. Teljesen megzavarnak, össze-vissza a kezüket. elfogadtuk 26-18 arányban. 29-es módosítóval folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk el, 30-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, budget 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, D szobori módosító az AD-tól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Compromise J in favor. J kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 24-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 13-as, nem fogadtuk el. Employment 14-es, elfogadtuk, Employment 15-ös. Ellenőrizzük az Employment 15 ös elektronikusan. Everybody voted, votes closed. Ha sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, elfogadtuk 24-19 arányban. Employment 16-os mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 36-os mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 17-essel folytatjuk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 18-as mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 19-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 21-es mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan az Employment 21-est. Sikerült mindenkinek adni a szavazatát? Lezárom a és megállapítom, hogy 23-20 arányban elfogadtuk. Employment 24-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrzzük elektronikusan. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. Megint csak 23-20 arányban employment, 25-ös mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 22-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 39-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Employment 23-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20, Employment 26-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, Employment 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Employment nem is 41-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, Employment 28-as jó 41-est ellenőrizzük, nem legyen. I think. And that's carried by one. Egyen múlott, tényleg szoros volt, 22-21 arányban elfogadtuk. Employment 28-assal folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 29-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene. A szocialisták úgy tűnik, hogy elfáradtak. Nem emelik a kezüket. Csak a szavazólista el nem dönthetek elnökként. Tehát 43-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Employment 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30, Employment 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Employment 34-es mellette. Employment 34-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük hát. Az a baj, hogy nem látom, hogy az ALDE mit akar, hogy akar szavazni. 23-19 arányban elfogadtuk. Marianne is obscuring Ola, so I can't see what you're doing. Um, uh... Marianne takarja Olét, ezért nem látom az ALDE mit csinál. Employment 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Na most van egy újabb utolsó oldalunk, ha Employment 37-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtunk, Employment 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és az így módosított szöveg egészéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, és egyben megállapítom, hogy 43 eh, mellette szavazott, senki sem szavazott ellene, senki sem tartózkodott, egyhangulag a jogalkotási állásfoglalás egészéről szavazunk ismét elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, Nyomják, nyomják gombokat. Még négyen. Még négyen. Szavazzanak. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, kollégák. Na jó, hát ha nem, akkor nem. Akkor zárom a szavazást, is 40 leadott szavazat, egyhangulag elfogadtuk. Taps, gratulálunk. Um, uh, raportőr. Uh, raportőr. Óhajt hozzászólni? az első olvasattal kapcsolatos megalapodás témájához? Yeah, I can confirm. Igen, igen, megerősítem, hogy valóban lesz első olvasat. Helyes, mondja az elnök asszony, tehát szokás szerint a az elnök, a raportőr, az árnyék jelentős tevők, ebből áll a tárgyaló csoport, visszatérünk majd a koordinátorokhoz és a bizottsághoz. Hogy tíz, a tíz párhuzamos trialógus lesz. Szeretném tudni, mondja a speaker, hogyha egy időben tíz, tíz trialógust folytatnak, akkor a tizenegyes az már ingyen lesz? E, igen, ez az euró pénzek, csak úgy dobálom a zsetonokat. Yeah, I don't think I'll be seeing any of you for a while. Azt hiszem, hogy sokáig nem találkozunk. Majd állandóan a trialógusokon fogok ülni. Which is the... Új téma következik. Igen. Tehát a számvétel. Wolf Klintz a vélemény előadója. Az egyes azt visszavonták, a hetes módosító mellette ellene elfogadtók, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtók, 49-es mellette ellene. Nézzük a 49-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 18 mellette, 21 ellene. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk ugyanilyen többséggel, de azért ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom. elfogadtuk. Elnézést, megismételjük a szavazást, mert a titkárság mm, túl gyorsan zárta le a szavazást. Megnyitom. Mindenki nyomogassa a gombjait. Két szavazat vár. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk egy szavazattal. 51-es mellette ellene. A szocialistáktól is kérek készfeltartást. Még egyszer tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52 mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük az 52-est elektronikusan megnyitó szavazást. Lezárom. Elutasítva. 53-as mellette ellene elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Az 54-est ellenőrizzük elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az A kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 57-es kitámogatja ellenszavazott tartózkodás. Kicsit zavaros. Az 57-est nézzük meg elektronikusan. Lezárom a szózást. Elutasítva. 11 mellette, 25 ellene. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette, ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es elfogadva. 15-ös elfogadva. 63-as, elfogadva, 16-os, elfogadva, 64-es, ellensz, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadva, 66-os, elfogadva, 17-es, elfogadva, 18-as, elfogadtuk. 67-es, elfogadva. 68-as, elutasítva. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 69 es 70-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadva 71-es elfogadtuk. 74-es következik mellette. Bocsánat, mondja az elnök asszony, oka fogyott, 73-as. Elfogadtuk a 73-ast. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as. Elnézést, mondja az elnök asszony, igen, még, mégiscsak 78-as mellette ellene elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene elfogadva. <clears throat> B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum két részben, első rész mellette ellene elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de azért nézzük meg elektronikusan. Igen, elutasítottuk, valóban 18 mellette 20 ellene. Így hát, tovább lépünk a D kompromisszumhoz megyünk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, megyünk tovább, E kompromisszum támogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117-es módosító mellette ellene tartózkodás az ECR mit csinál? 117-esnél mellette ellene tartózkodás. Ezt meg kell néznem, meg kell néznem elektronikusan a 117-est. 117-es. Megnyitottam a szavazást, 117-esre szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 118, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Igen, ez ugyanaz. <clears throat> Tehát akkor az F kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 140-es módosítóra lépünk tovább mellette ellene tartózkodás. Szerintem ez átment. Nézzük meg a 140-est elektronikus szavazással is. Lezárom. Elutasítva. 141. Így van, ez is azonos tehát akkor a 144-essel folytatjuk mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 146-os mellette ellene tartózkodás el elfogadtuk. 149 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a G kompromisszum elfogadtuk. 173-as módosítóra lépünk tovább, mellette ellene elfogadtuk. 174-es mellette a 174-175 okafogyottá vált, akkor 87-es már elfogadtuk. 176-os mellette ellene, elfogadtuk 177-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 179-es mellette ellenszavazat, tartózkodás elutasítva, 180 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A H kompromisszum következik mellette ellene elfogadtuk. A 25-ös következik, 25-ös módosító mellette ellene elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás. Attól tartok, hogy a 26-ost meg kell néznünk elektronikusan is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasított kettes módosító mellette ellene elfogadva, a 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellenszavazott tartózkodás elutasítva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es elfogadva, 30-as <clears throat> elutasítva. 31-es. A szocialistáknak a szavazatát nem láttam. Nézzük meg a 31-est elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva az I kompromisszum mellette ellene elfogadva, a J kompromisszum elfogadva, a K elfogadva, a módosított szövegre fogunk most szavazni. Lezárom. 35 mellette 4 tartózkodás és nincs ellenszavazat. Ez átment, elfogadtuk. Ehhez nem kell trialóg, trialógus, örömmel mondhatom. Következő témánk érkezik. Szirpa véleménye a következő sorban a átláthatósággal kapcsolatban. Kezdjük akkor. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 23-as mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 25-ös mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el 26-os mellette, ellene elfogadtuk 27-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 28-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 29-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 30-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es, 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, ellenőrizzük elektronikusan. Everybody voted, one more to vote, votes closed. Lezárom a szavazást, és nem fogadtuk el. 17-20 arányban elvetettük. Talán még következetesek is voltunk. 45-össel folytatjuk. 45, 46, 47 együtt mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 4-es mellette Jaj, eh, bocsánat, nagyon elsértem. 50-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 51-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 53-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 54-estől az 57-esig egyben blogban szavazunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 58-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 59-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, van egy szóbeli módosítónk, úgy tűnik. A platform helyett hozzáférési pontra hivatkoznánk ez szerint, tehát két támogatja a szóbeli módosítót mellette ellene elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 62-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 63-as szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, 65-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 21-es mellette ellene. Mert megint nem értem, hogy a szocialisták hogyan szavaznak. Támogatják? Nem legyen. Akkor elfogadtuk. Akkor az egész így módosított szöveg egészéről szavazunk. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát. 34 mellette szavazat, három tartózkodása, egy ellen szavazat elfogadtuk. Gratulálunk. Much. No, no There's no other business. Az egyéb napirendi pont alatt hál' Istennek semmi nem szerepel. Június 25-én hétfőn lesz a következő ülésünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt a viszontlátásra.